azokat Pakisztánban, akik hajlandóak kiállni a terrorizmus ellen, illetve az ideológiailag motivált erőszakos fellépések ellen. Köszönöm szépen. Hét állásfoglalási indítványt kaptunk. És most rátérünk a kambodzsai helyzetre. Egy percre megadom a szót Anna Gomeznek. A, a föld kisajátítások problémája a fejlődő országokban e, nagyon nagy, és főleg Kambodzsában több mint 40 ezer embert űztek el, lakoltattak ki e helyi nemzeti hatóságok és vállalkozások. Ez a politika, erre, erre a politikára nem igazán figyeltek oda az legutóbbi földtörvény elfogadásakor. Ez az egyenlőtlenséget, a fenntarthatatlan fejlődést preferálja, és az kormány legitimációját kérdőjelezi meg aktivisták és emberi jogi jogvédők elleni fellépés kísérte ezt a, az akciót. Ezért a kambodzsai kormányt attól azt követeljük, hogy egy elszámoltatható jogi rendszert hozzon létre, amely megfelel az, a nemzetközi sztenderdeknek, és azok, ez, azt jelenti, hogy akiket elűznek, vagy akiknek a földjét kisártítják, azoknak kompenzációt nyújtsanak, vagy lakhatást, és lakhatást. Az Európai európai vállalkozások pedig vizsgálják felül a kambodzsai tevékenységüket, és biztosítsák azt, hogy ezen visszaéléssel nem, visszaélésben nem vesznek részt. Köszönöm szépen, Préda úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, sajnálatomat fejezem ki a kambodzsai helyzet miatt. Tudjuk azt, hogy négy emberjogi aktivistát vádoltak meg, és el is ítélték a városi bíróságon árulás miatt, és egy rádió médiáról is, médiumról is szó van, egy rádió adóról, amely az kormányjal szemben kritikus műsorokat sugárzott, és mindenki tudja, hogy ezeket a médiumokat a kormány ellenőrzi. A, ami a parlamenti választásokat illi, illeti, 2013-ban kerül sor a választásokra, az Európai Bizottságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a választási megfigyelés megfelelően folyjon, és hogy elérjük azt, hogy a rendszer elemzésére sor kerüljön, hogy megfeleljenek a demokratikus elveknek a választások. Ternok úr, köszönöm szépen, elnök úr. Kambodzsa nagyon hosszú utat tett meg a a diktatúra óta, és azt is, de azt is tudjuk, hogy mégis nagyon sokat kell még tenni. Főleg a, mi a politikai bebörtönzöttek halálát illeti. Több százezer ember vonult utcára, és több százezer embert érint a kis, a föld kisajátítás, és az elnyom, elnyomás alá kerülnek a, az emberi jogi jogvédők is az emberi jogok, alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani, az ECR számára ez elengedhetetlen elengedhetetlen azért, hogy az emberek félelem nélkül mondhatják el a véleményüket, eh, választhassanak, és félelem nélkül eh, élhessenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tanok úrnak, most pedig eh, Másztálka úr következik. Pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném a GOE NGL frakció javaslatait támogatni, ezek a javaslatok komplexumként kezelik az emberi jogokat. A szociális politikai jogok ilyen módon szorosan elválaszthatatlanul összefonódnak egymással. A különböző indikátorok ilyen a Human Development Index például, amely gazdasági, oktatási, kulturális adatokat is tartalmaz, fontos ezt figyelemmel kísérni. Belgium a 19-en, Kambodzsa pedig a 109. helyen szerepel ezen a listán. Kambodzsában 1700 dollár az egyfőre jutó éves kereset, míg Belgiumban 32 ezer dollár ez például. Hatalmasak a különbségek, tehát felmerül bennem a kérdés, hogy az Európai Parlament mit tett azért, hogy az életkörülmények, illetve az emberi méltóság és az emberi jogokhoz kapcsolódó körülmények javuljanak ebben az országban. Azt hiszem nem tett sokat ezért. Köszönjük szépen Masztálka úrnak, Lohpiller asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Kambodzsában a földek szétosztásának politikáját az önkény uralja, és az igazságtalanság. Az elmúlt tíz évben körülbelül 400 ezeren veszítették el azt a földterületet, ahol éltek, vagy elüldözték onnan őket. A kambodzsai miniszterelnök bejelentette, hogy meg fogja változtatni ezt az igazságtalan rendszert, de nincs bizalom a kormány iránt, hogy ennek megfelelően fog cselekedni. Újabb visszaélésekre került sor, azóta is, ezért a kambodzsai kormányt felszólítjuk arra, hogy ezt az igazságtalan földosztási gyakorlatot szüntesse meg, és vizsgálja felül a földosztást a 200 vállalat javára, és adott esetben fordítsa vissza ezt a folyamatot. Aki harcol a földért, az a jogaiért harcol, ezért gyakran üldözik őket. Kambodzsában mi azt követeljük, hogy az ilyen ügyek miatt bebörtönzött személyeket engedjék szabadon. Azok a vállalatok, amelyek profitáltak ebből a rendszerből, az EU-ból exportálják gyakran termékeiket, ezért a bizottságot felszólítjuk, hogy az, az összekapcsolódó emberjogi, emberi jogok megsértését vizsgálja ki, és tegyen meg mindent ennek megszüntetéséért. Watson képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Hun Sen miniszterelnök Kambodzsában 27 éve van hatalmon egy ö, autoriter és korrupt kormány élén áll. Amikor meglátogattam az országot, azt láttam, hogy a nép gyakorlatilag fél a kormánytól. Javult némileg a helyzet, nagymértékben az EU erőfeszítésének köszönhetően, mégis az igazságszolgáltatás nem független, nem beszélhetünk szabad és méltányos választásokról sem. A miniszterelnök a múlt héten üdvözölte, hogy a két fő ellenzéki párt bolykottálni akarja a jövő évi választásokat. E, egy ilyen bolykott teljesen értelmetlen lenne, legalább olyan értelmetlen, mint Lukasenko úr győzelme e, múlt hónapban Fehér Oroszországban. Úgy gondolom, az ellenzéknek e, teljes körű szerepet kell játszani a, a választások során, és nem szabad nemzetközi támogatásban részesíteni a választásokat. Reménykedem abban, hogy az Európai Bizottság fenntartja a nyomást továbbra is annak érdekében, hogy az ellenzéki vezetők biztonságban lehessenek ebben az országban. Köszönjük szépen! Kellem úr! Köszönöm. Kambodzsa tett lépéseket a demokrácia felé, de aggaszt bennünket a polgárok helyzete, akik kiálltak az emberi jogok mellett, és akiket elnyomott a, a hatóság, illetve azzal vádoljakat, hogy bűncselekményeket követtek el, négy emberjogi aktivistát küldtek börtönbe négy nappal ezelőtt. A második pont az, ahogy a kormány a volt koncesziós politikát kezeli. Ez természetesen egy belügyi probléma, viszont az elmúlt évtizedben kb. fél millió ember volt kénytelen elhagyni hazáját, kisajátították földjeiket, lakásaikat, és ez nem csak hogy erőszakhoz vezetett, hanem a szegénység súlyosbodásához. Kérem a kambodzsai hatóságokat arra, hogy a civil illetve emberjogi aktivistákat és az ellenzék képviselőit ne nyomja el. Nagyon fontos, hogy a választási rendszer megfeleljen a nemzetközi standardoknak, illetve kövessék az ENSZ ajánlásait Kambodzsában. Illetve fontos a moratóriumot is megszüntetni, amely a földtulajdonosok földjeik elhagyására kényszeríti. Egy percben Biden Holzer úr Nyáron a Khmer párt eh, meghívására Kambodzsába utaztam, és személyesen meggyőződhettem arról, hogy a társadalmi egyenlőtlenség, illetve a súlyos korrupció, a nyomorhoz és a szegénységhez vezet, illetve még mindig nem dolgozták fel a múltat, és ez is terhelje az emberek lelkét. Tulajdonképpen Kambodzsa egy meghosszabbított karja a nyugati fogyasztói társadalmainknak, és éppen ezért szolidaritást kell tanúsítanunk velük. Csak akkor, hogyha visszaállnak a demokratikus feltételek, akkor van esélye az országnak a politikai kezdeményezéseket adminisztratív módon meg lehet akadályozni, a szólásszabadság nem létezik, és a politikai ellenzékben való tevékenykedéssel az emberek saját biztonságokat teszik kockára. Akkor lehet a társadalmakat demokratikus társadalmaknak nevezni, hogyha már a választások előtt is létezik a gyűlés és a szólásszabadsága, csak így vannak a politikai eh, posztokat betöltőknek fair esélye, esélyeik. Köszönöm szépen. Egy percben Rinaldi, az Rinaldi úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, a dramatikus események listája hosszú Kambodzsában. A korrupció nagyon súlyos, illetve az emberjogi harcosokat és a demokratikus ellenzék képviselőit elnyomják, ennek pedig nincsen legitimitása. Van még egy további probléma is, az ellenzék vezetőit fenyegetik Kambodzsában a nemzetközi közösség úgy érzem, hogy túlságosan elnéző a kambodzsai rendszerrel szemben, beleértve az EU-t. Az EU egy delegációt küldött Kambodzsába, és megállapítottuk azt, hogy a bizottság nem képvisel elég erőteljes véleményt ott. A különböző témákban vitát folytattunk a kambodzsai félel, és fontos lenne, hogyha más intézmények is hasonló vitákat folytatnának, ami pedig az együttműködés aspektusait illeti, Szamarány esetére is külön figyelmet kell szánnunk. Ő egy emberjogi tevékenységet kiadott díjat kapott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gérling asszony következik egy percben. Köszönöm. 2012-ben az emberjogi helyzet Kambodzsában, Kambodzsában továbbra is romlik a, megsértik a földtulajdonlási és lakhatási jogot, e, emellett az emberi jogi jogvédők és politikai aktivisták tevékenységét kriminalizálják. E, Manin Sanando, e, Mom Sanando és mások esetei is az emberi jogi helyzetre hívják fel a figyelmet az nagyon sok földkísérletetásra került sor magáncégek által. A megfelelő lakhatást nem biztosítják az emberek számára. nem engedik hozzáférni az embereket a mezőgazdasági területekhez, kisajátítják a föld, földjeiket, és más jogaikban is korlátozzák őket. Az a kambodzsai um, megfelelő forrás, természeti erőforrás kihasználásnak pozitív hatása lenne az emberek életére, hogyha ezt komolyan vennék. Kambodzsát felhívom arra, felhívom figyelmét arra, hogy az emberi jogok megvédéséért szálljon sikra, békés módon, különös tekintettel, ami a választásokat illeti. Köszönöm szépen, megadom a szót Kukán úrnak egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberjogi jogvédők elnyomása az, az uralkodó politikai osztály által felhívta a figyelmet arra, hogy a politikai szabadságjogok nem valósulnak meg Kam- Kambodzsában. Momsonando és más aktivisták bebörtönzésére kerül sor, 20 éves bebörtönzésre kerül sor. Ez és más eljárások is, perek is, politikailag motivált perek. Ki kell, fel kell hívnunk a figyelmet a kambodzsai emberjogi helyzetre, és, és ragaszkodnunk kell a bebörtözöttek szabadon bocsátásáért. Az Európai Unió a Kambodzsa egyik legfontosabb adományozója, ezért a jelenlegi emberjogi helyzet fel kell, hogy rázza az Európai Uniót, különös tekintettel az kelet-ázsiai csústalálkozóra találkozóra, amelyre hamarosan sor kerül. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Kukán úr, mondja az elnök. Most pedig Krecu asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. Az Európai Unió az Kambodzsa legnagyobb adományozója, ezért sokkal inkább oda kell figyelni erre az országra és kormányának tevékenységére nemzetközi szabályokat be kell tartani a választások során is. Egy összefüggésben a tavalyi évi emberjogi helyzettel való összehasonlításra el kell mondanunk, hogy nem volt a helyzet, garantálni kell a választások szabadságát, és ami az erőszakot illeti, az erőszakos cselekményeknek meg kell szűnniük, a a kis kilakoltatásoknak is meg kell szűnniük, és a rezsim kritikusainak elnyomását, elnyomása ellen is fel kell lépni. Köszönöm szépen, Krétu asszony, most egy percben Wikström asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemrégiben meglátogattam az egyik kambodzsai kollégámat és barátomat, amikor szétnéztem az országban, nagyon elszörnyedtem, és az ott látottak valószínűleg egész életemben kísérteni fognak engem. Rengeteg olyan emberrel találkoztam, akiknek elkobozták a házát, kisajátították a földjeiket, hatalmas vállalatok vették el a földet olyan családoktól, akik generációkon keresztül művelték azt, és nem kompenzálták őket, mindenféle eh, támogatás eh, nélkül maradtak ezek az emberek. Az Európai Unió egyik programja, amely őket hivatott segíteni, nagyon jó elvileg, de a gyakorlatban eh, negatív kihatással volt voltak a kereskedelmi preferenciák, amelyeket az Európai Unió biztosított az országnak, hiszen hatalmas cukorgyárak például elvették a földeket a családoktól, több ezren otthon nélkül maradtak, így biztosított magának elegendő termőterületet ezek a vállalatok, és az Európai Unió gyakorlatilag támogatja ezeket a vállalatokat, ezért azt gondolom az Európai Uniónak fel kell mondania ezt a megállapodást,

Since the Paris Peace Agreement... Elnök úr, ez az 1991-es Párizs béke megállapodás óta Kambodzsa jelentős erőfeszítéseket tett a demokratikus helyzet felé, azóta azonban sajnos visszalépen, ami a nyílt demokráciát illeti, és a jelenlegi rendszert az erőszak és a megfélemlítés jellemzik. Az Európai Unió a legnagyobb és egyetlen adományozója, épp Éppen ezért eh, fontos nyomást gyakoroljunk a kambodzsai kormányra. Kambodzsát eh, fel kell szólítanunk arra, hogy választassa meg választási rendszerét, illetve lehetővé tegye a szabad és fair választásokat. Egy olyan kormány, amely eredményei a terrorizmusban és a csalásban vannak, mindig is hazugságra fog támaszkodni. Meg kell szüntetnie a bebörtönzéseket, az önkényes letartóztatásokat és a békés tüntetős, tüntetők ellen erőszakos fellépéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm, Makovej asszony. Géringer asszony, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, mindannyian emlékszünk a párizsi megállapodásra, amelyet Kambodzsa aláírt az emberi jogok érdekében 20 évvel később, azonban emberi jogi sértéseket élünk meg, alapvető emberi jogok megsértését, illetve a kambodzsai népelleni erőszakos felépéseket. 13 nőt tartóztattak le, akik úgy döntöttek, hogy békésen tüntetnek májusban a kilakoltatások ellen. És egy rádióállomás eh, tulajdonosát is börtönbüntetésre ítéltek, még pedig 20 évre amiért állítólagosan más politikai képviselőket támadott a nők és gyermekek helyzete súlyos Kambocsában. Emlékeztetnünk kell Kambocsát arra, hogy tartsa be nemzetközi megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Az ENSZ ajánlásait is fontos, hogy kövesse, és felkészüljön az új választásokra. Remélhetőleg ezek felek és szabadok lesznek. Land. Köszönöm szépen. Olland asszony szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. teljes mértékben el is elítélem a kambodzsai politikát és azokat az ítéleteket, amely a politik, amelyek a politikai emberjogi jogvédők, politikai aktivisták ellen születtek Kambodzsában. A kambodzsai nemzetnek békés megbékélésre van szüksége, amelyet nem ás alá az ellenzéki politikusok elleni fellépés valódi demokratikus társadalmat kell építeni Kambodzsában. A kambodzsai hatóságok szándékainak lakmusztesztje lesz, lesz a legújabb fellépésük. Köszönöm szépen. pane předsedo, dámy a pánové, projednávání... Tisztelt, tisztelt elnök úr, mondja Flásák úr, az, hogy ezzel a témával foglalkozunk az Európai Parlamentben, az nagyon fontos, ugyanis a politikai helyzetről, helyzetet tisztában kell lenni Kambodzsában. Az Európai Unió az egyik legnagyobb adományozója eh, Kambodzsának, és ezt nem szabad megengedni, hogy pénzügyi segítség nyújtásunkon keresztül érkezett pénzt elpazarolják. És eh, az emberi jogi állásfoglalás eh, oda vezet, hogy ezzel felszólítjuk a kambodzsai kormányt az emberi jogok tiszteletben tartására, és lehetővé tesszük a civil társadalomnak azt, hogy békésen kövessék céljaikat. Köszönöm szépen! Korhola asszony, egy perc. Arvoisa puhemies, kiitos. Kambodzsassa valmi... Köszönöm szépen, elnök úr. Kambodzsában készülnek a választásokra. Az Európai Unió a legfőbb adományozója ennek az országnak, ezért nekünk kötelességünk, hogy emlékeztessünk a szólásszabadság és a demokrácia fontosságára. 2090 ben az Európai Unió megfigyelői arról számoltak be, hogy a demokratikus választások nemzetközi kritériumát nem tartották be, és felszólítottuk a kormányt, hogy tartsák meg újra a választásokat, az ENSZ és ilyen jellegű ajánlást adott ki. A másik nagy probléma a szabad véleménynyilvánítás korlátozása, a az ellenzéki pártok nem bírálhatják a nepotizmust és a korrupciót. Sok döntés titokban születik, ezért gyakorlatilag a polgárok nem vehetnek részt a demokratikus folyamatokban. Nincs jogállamiság, az emberjogi aktivistákat üldözik, és újra és újra hallhatunk önkényes letartóztatásokról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Obermeier asszony, egy percben parancsoljon. Obermeier úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos a biztonsági erők még mindig túlzott erővel lépnek fel a demonstrálók ellen, legyen szó emberjogi aktivistákról, környezeti aktivistákról, vagy békés tiltakozókról, tüntetőkről. 2012-ben biztonsági erők egy fiatal lányt agyonlőttek, és ezt követően nem is került sor megfelelő nyomozásra elnyomás uralkodik az országban, jogállamiságról szó sem lehet. Ezt mutatja az is, hogy különböző vállalatok kisajátítják a kisgazdák földterületeit, és hatalmas nyereségre tesznek szert, hiszen vámmentesen exportálhatják termékeiket Európába. Nem elég beszélni erről, cselekednünk kell. Fontos, hogy mielőbb megváltoztassuk politikánkat, amíg nem változik a helyzet ebben az országban. Köszönjük szépen! Golfen Quinn asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy megszervezte ezt a vitát. Ideje, hogy odafigyeljünk az utóbbi két év politikai eseményeire Kambodzsában. Újságírókat, emberjogi aktivistákat és békés tüntetőket félemlítenek meg. Úgy tűnik, hogy az alapvető igazságügyi normákat sem tartják be a bírósági perek alkalmával. Október 1-én egy emberjogi aktivistát 20 év börtönre ítéltek az országban. Ezt bírálta az Európai Unió külügyi főképviselőjének szóvivője. Az emberjogi helyzetről szóló jelentés, amelyet 2012. júliusában adott ki az ENSZ, és a hozzáfűződő kiegészítő jelentés a földterületek kisajátításáról megerősítette, hogy milyen súlyos a helyzet ebben az országban. A civil társadalom szereplői és a különböző politikai pártokhoz tartozók egyre kevésbé fejezhetik ki a véleményüket megfélemlítés nélkül is békésen. 2013-ban választások lesznek az országban, miközben társadalmilag instabilá válik az ország, hatalmas politikai probléma alakult ki ennek révén. Az Európai Unió már többször is hangot adott a kambodzsai hatóságokkal szemben, illetve velük tartott üléseken annak, hogy mennyire aggódik a kialakult helyzet miatt. E, De biztos úr szintén megvitatta kambodzsai kollégájával ezt a helyzetet. Herman van Rompuy elnök úr november 2-a és 4-e között meglátogatja az országot, ez lehetőséget ad majd ezen ügyek további megvitatására. Találkozni fog a nemzetgyűlés elnökével és a miniszterelnökkel is. Kamodzsa még mindig gyógyuló félben van, tekintettel a súlyos múltjára, egyelőre jól működik a gazdaság, de a demokrácia felé vezető út még hosszú és a gazdaság igazságosság felé vezető út úgy szintén. Az Európai Unió továbbra támogatja Kambodzsa demokratikus átalakulását. Az Európai Unió 7,5 millió eurót szán arra, hogy a kambodzsai igazságszolgáltatást megerősítse, és az emberjogi bizottságot is megerősítse az országban. 60 projektet finanszíroztak 15,5 millió euróval, ezáltal segítve az emberjogi helyzetet az országban. Az Európai Unió szakértőket, választási szakértőket szeretne kiküldeni, illetve ezt, ennek lehetőségét vizsgálja, előkészítendő a jövő évi választásokat. A cél a szabad és méltányos igazságos választások megtartásának lehetősége, hogy a polgárok élhessenek alapvető politikai jogaikkal. Az Európai Unió továbbra is nyomon követi majd a helyzetet, ami a földterületek kisajátítását illeti. Köszönöm. Köszönjük szépen a biztos Most pedig 16 állásfoglalási indítvány nyunk van az asztalon, mindjárt szavazunk is majd ezekről, előtte azonban egy rövid szünetet tartunk. Most fogjuk majd megtudni ki a Szakarov díj nyertes.